Tisztelt frakcióvezetők, képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, és öröm, hogy ismét itt lehetek az önök parlamentjében. Amikor januárban utoljára itt álltam, akkor eh, azzal fejeztem a beszédemet, hogy a gazdasági válság az Európai Uniót próbára tette. Így vettük át a soros elnökséget, soha nem látott uniós gazdasági válság közepén. A helyzet súlyossága, a kihívás mélysége, a helyzet komolysága olyas valami, amit nem szabad alábecsülnünk. Ezt már elmondtam az elnökség elején is. Nem szabad eh, a várakozásokat csökkenteni a Dán elnökséggel szemben, hanem Egyértelműen körvonalazni kell, hogy pontosan mi forog itt kockán, amikor megpróbálunk kilábalni ebből az egész Európát sújtó válságból. Az elmúlt hónap során, hónapok során kritikus döntéseket kellett hoznunk, amelyek a holnap Európájának az alapját vetik meg. Az elkövetkezendő évekre, évtizedekre alapozza meg Európa jövőjét. Nem könnyű feladat ez, egy olyan unióban, amely ilyen sokszínű, ilyen bonyolult, mint a miénk de Európa vezetőinek soha nem szabad elfeledkezniük arról, hogy mi okozza a problémát, mi áll a probléma középén. Az, hogy a gazdasági rendszerünk alapjai, a jólétünk jövője, az európai polgárok és gyermekeink álmai forognak kockán. Nem múlt még el a vihar, a kihívásokból nincs, kihívásokban nincs hiány, az első nyugat eh, német kancellár szavaira utalnék, Konrad Adenauer mondta azt, hogy Európa egysége kevesek álma volt, sokak reménye lett, ma pedig mindannyiunk számára eh, elengedhetetlen előfeltétel. Soha nem voltak igazabbak e szavak, mint ma. Mindannyiunk számára elengedhetetlen előfeltétel az Európai Unió léte egészsége. Nekünk kötelességünk európai vezetőknek, hogy megtaláljuk azokat a megoldásokat, amelyek előre viszik Európát. Ennyivel tartozunk az európai polgároknak. Amikor itt álltam önök előtt januárban, büszkén mondtam, hogy európai vagyok, a szívem mélyén európai. Az elmúlt hat hónapban elmúlt hat hónap megerősítette ebbéli hitemet, hiszek Európában, az intézményeiben, az együttműködésben, a közös felelősségünkben. Hogyha szolidaritást, növekedést, jólétet kívánunk teremteni Európában, akkor azt csak együtt tehetjük. Közös megoldások kellenek a közös problémákra. A Dán elnökség pontosan erről szólt. Arról, hogy biztosítsuk a szolidaritást, a növekedést, a jólétet együtt Európában. Felvállaltuk azt a feladatot, hogy biztosítsuk, hogy az Európai Unió működőképes maradjon, és hogy a polgárok által várt eredményeket elérjük. 1950-ben hangzottak el a következő szavak. Nem lehet egy terv alapján egyik napra a másikra megépíteni el Európát. Konkrét eredmények kellenek, amelyek de facto szolidaritást hoznak. Robert Schumann volt, nem más ki ezeket szavakat mondta, és az európai integráció bebizonyította az igazát. Schumann szavai mögött eh, egyértelmű igazságok állnak. Európa falaiban a téglák, a Európa falának az építő téglái a szolidaritásból állnak. Vannak nagyobb, vannak kisebb téglák, kövek a falban, de alapvetően a szolidaritás az a habarcs, ami ezeket összetartja. A szolidaritásról szól az Európai Unió. Éppen ezért apró lépésenként próbáltunk eredményeket elérni. A növekedés, a munkahelyteremtés, a pénzügyi felelősségvállalás, a környezetbarátabb eh, gazdaság és egy biztonságosabb Európa megteremtése voltak a prioritásaink. De ha hiába vannak prioritások, hogyha nincsenek kézzelfogható eredmények, akkor a prioritások csak üres szavak maradnak. És úgy vélem, hogy az elmúlt hónapban Európa igenis eh, az eredményekkel bizonyított. Az elmúlt héten elfogadott eh, kompakt, eh, pénzügyi kompakt kézzelfogható eredmény, amely nem oldja meg, ez a paktum nem oldja meg Európa összes problémáját, mégis talán segít valamit azon európaiak számára, akik minden nap a bőrükön érzik a válság szorítását, akik kiszorultak a munkaerőpiacról, akiknek eh, nem túl rózsásak a kilátásaik, például a fiatalok számára, kiutat mutatunk ebből a slamasztikából. A növekedés és a munkahelyteremtés állt munkánk középpontjában ezen dolgoztunk. De a munkának még nincs vége. Ezt a paktumot ami egyelőre csak írott malaszt, valósággá kell váltanunk, a gyakorlatban is át kell ültetnünk. Az Európai Parlamentnek, Bizottságnak és Tanácsnak együtt kell elfogadnia azokat az intézkedéseket, amelyekkel ezt elérhetjük. Most először az Európai Unió történetében nem vehetjük azt természetesnek, hogy az utánunk jövő generációk jobban élnek majd, mint mi. Óriási tehát a felelősségünk, meg kell teremtenünk a polgárok és a cégek számára annak a lehetőségét, hogy ez mégis így legyen. Ez volt a legfontosabb a soros elnökségünk alatt. Mik voltak a Dán soros elnökség legfőbb eredményei? A dinamikusabb Európa címszó alatt a Dán soros elnökség robusztus uniós intézkedéseket kívánta elfogadni, például az infrastruktúrális fejlesztések, az, az egységes belső piac, az oktatás és képzés terén, hiszen így lehet a növekedést újra beindítani. Nagyon örülünk annak, hogy történelmi kompromisszumot értünk az Európai Tanácsban, az Európai Szabadalmi Reformmal kapcsolatban. 30 éve, több mint 30 éve folynak a tárgyalások ezügyben, és az új európai szabadalmi rendszerrel Európa szerte óriási megtakarítások érhetőek el, amelyeket, amely pénzeket munkahelyteremtésre eh, fordíthatunk. Nagyon remélem, hogy társ jogalkotóként úgy tudunk eljárni, hogy az európai cégek valóban kihasználhassák az egységes európai szabadalmi rendszer nyújtott előnyeket. A másik nagy eredmény a roaming eh, rendelet volt, ami a mobil eh, telefonja eh, roaming azaz barangolási, külföldi barangolási költségeit csökkenti, ami megint csak növekedéshez járulhat hozzá. Az európai szabványosítási rendszerrel kapcsolatos új jogszabály is modernizálhatja, megújíthatja az egységes belső piacot. A kockázati tőke szabályozás megújulása, illetve a szociális vállalkozókat szabályozó rendszer megújítása megint csak ahhoz járulhat hozzá, hogy az európai gazdaságot kimozdítsuk jelenlegi pat helyzetéből. Azonban a reformoknak nem szabad, hogy vége szakadjon, tovább kell folyniuk ezeknek. Mi volt a második fő célja a Dánsoros elnökségnek? A felelős Európa megteremtése, a fiskális konszolidáció, költségvetési szigor elengedhetetlen ahhoz, hogy a pénzügyi válság még egyszer ne fordulhasson elő. Komoly lépéseket tettünk ezügyben is kettős, kettős csomagról szóló tanácsi megállapodás pontosan ezt szolgálja. Az euró övezet szigorúbb szabályai lehetővé teszik, hogy a nem fenntartható adósságállomány még egyszer ne alakulhasson ki. Szeretném, hogyha a tanács és a parlament a ciprusi elnökség során minél hamarabb megegyezne ez ügyben. A tőkekövetelmények terén is új eredményeket értünk el. Az új irányelv ugyanis eh, a pénzügyi eh, rendszert alakítja át, és megelőzi annak a lehetőségét, hogy a 2007-eshez hasonló sok hatás érje az európai rendszert. A strukturális reformokat is várjuk az Európai Unió tagállamaitól. Az európai szemeszter új intézményének az első ciklusa zárul le, amely egy felelősebb Európa épít. Ezen eredmények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az európai pénzügyi rendszerbe vetett bizalom meg, újra megerősödjön. Ez nagyobb politikai elszámoltathatósághoz és eh, nagyobb költségvetési szigorhoz vezet majd. Végezetül a következő uniós keret költségvetés áramvonalasításán is dolgoztunk annak érdekében, hogy valóban egy növekedés Európája legyünk. Az elmúlt héten az Európai Tanácsban pontosan ezen dolgoztunk. Köszönöm az Európai Parlamentnek az építő jellegű együttműködését a folyamatban. Meggyőződésünk ugyanis, hogy több pénzt kell a növekedésre, kutatásra, fejlesztésre, oktatásra, energiahatékonyságra és környezetbarát technológiákra. Ez kell, hogy legyen az Európai Unió ígyja. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a növekedést eh, generálják, munkahelyeket teremtenek. Ezen próbáltunk hat hónapon keresztül dolgozni, és örömmel számolok be arról, hogy az Európai Tanács a múlt héten valóban komoly hangsúlyt helyezett erre a következő évi költségvetés tervezetben. A környezetbarát gazdaság az egyik legfontosabb prioritása volt a Dát Soros elnökségnek, éppen ezért üdvözlöm azt a tényt, hogy az energia hatékonyság irányáról sikerült kompromisszumra jutnunk. Ez mérföldkőnek tekinthető, ehhez nem kevés rugalmasság, türelem és kemény munka szükségeltetett mindkét oldalon. Köszönöm mindenkinek e padsorokban ülőknek, akik részt vettek ebben a munkában, és hozzájárultak ahhoz, hogy elérjük ezt az eredményt. Önök nélkül ez nem lett volna lehetséges. Ez az irányelv különösen fontos ahhoz, hogy elérjük azt a kettős célt, hogy Európa versenyképes, alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságá váljon, és egyben az energiaellátás biztonságán is javítsunk. Ez az irányelv új munkahelyek százezreit hozhatja létre Európában, és azt is biztosítja, hogy Európa a 20%-os 2020-ra a 20%-os energiafelhasználás csökkentést elérhesse. Szerintem ez kiváló eredménynek tekinthető. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire nagyra értékelem az önök kompromisszum készségét és együttműködési készségét hiszen ez a környezetbarát gazdaságra való átállás közös prioritásunk. Ha önök Önökre számítunk az elkövetkezendő években is ebben a folyamatban, hiszen egy dinamikus, felelős, zöldebb Európát kell építenünk, de emellett fontos, hogy Európa biztonságos is legyen. A Dán soros elnökség kézzelfogható eredményeket ért el ezen a téren is tagjelölt státuszt kapott Szerbia, megnyitottuk Montenegróval a tagjelölt tárgyalásokat, tagsági tárgyalásokat, csatlakozási tárgyalásokat, ezzel a Nyugat-Balkán stabilizációjához is hozzájárultunk. A menekültügyi csomag terén is komoly eredményeket értünk el, annak érdekében, hogy a menekültügyi rendszer egységesebb legyen Európában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Európai Parlamenttel és az Európai Bizottsággal együtt sikerült lezárnunk jó néhány fontos ügyet, dossziét, és ezért örömmel számolok be arról, hogy megállapodtunk jó néhány ügyben, de ez önöknek volt köszönhető nagy részt az Európai Parlamentnek, persze a bizottságnak és a tagállamoknak is a tanácsban a Dán soros elnökség eredményei egyben az Európai Parlament eredményei is. Mindannyian együtt a közösségi módszeren belül dolgozva érhetük el ezt az eredményt. Mindenkinek más a feladata, más a felelőssége, mégis eh, annak ellenére, hogy néha eltérő érdekeket védtünk, hiszen a tanács és a parlament álláspontja nem egyezik meg mindig. Például a Schengeni értékelési mechanizmus jogalapjáról szóló vita igencsak parázsvitává alakult, ami jól mutatja, hogy ilyen esetben is a rugalmasság és a kompromisszum készség az, ami ki utat jelenthet az ilyen tárgyalási vadhelyzetből, hiszen Alapvetően azt kell, hogy vezéreljen bennünket, hogy Európa polgárai mit várnak tőlünk, eredményeket várnak tőlünk. Apránként, eh, lépésről lépésre kell előre haladnunk, eh, téglánként kell eh, építenünk Európát. A növekedés és a jólét alapjait megteremtve. Azt kell, hogy vezessen a munkánkban, hogy milyen Európát szeretnénk, milyen társadalmat szeretnénk itt Európában. Ez teszi olyan különlegessé Európát, ettől olyan különleges az európai szociális társadalmi modell. Ebben hiszek én. Ettől lett sikeres Európa az elmúlt évtizedekben, ezért kell fenntartanunk ezt, ezért kell e, körmünk szakadtáig küzdeni Európa megmentéséért. A válságnak nem szabad, hogy az legyen a következménye, hogy a szociális modellünket sudba dobjuk, sudba vágjuk. Éppen ellenkezőleg a válságon eh, keresztül kell úgy kell kilábanunk a válságból, hogy az alapértékeink, például a szolidaritás, a biztonsági háló, az esélyegyenlőség mindenki számára fent maradjon. Ezeket az értékeket meg kell, hogy erősítsük. A ma, holnap meghozott Eh, nehéz döntések nem szabad, hogy eltávolítsanak bennünket a szolidaritás vezérfonalától. Éppen ellenkezőleg meg kell védenünk az európai szociális modellt, az európai életmódot, az európai értékeinket. És ezt fogjuk a jövőben is tenni, hiszen az egyetlen e, út előttünk a szorosabb, erősebb együttműködés. Hiszen közös e, problémákra közös megoldások kellenek, nagyobb együttműködés. Ez vezet bennünket a hat hónap alatt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Torning Schmidt asszony. Most a bizottság képviseletében Barozó elnök úrnak adom meg a szót, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök asszony, tisztelt képviselők. Hele Torning Schmidt asszonynak és csapatának szeretnék köszönetet mondani. Vannen Európa ügyi miniszter úrnak többek között a kiváló elnökségi munkáért. Europe at Work, Európa munkában volt a jelszava a soros elnökségnek, és ezt fémjelezte a munkájuk. A nehéz válság idejében megteremtette a jövő esélyeit. Köszönöm szépen személyes elkötelezettségét, mind a növekedés, mind a témaköreink iránt. Hazájuk, Dánia sokakat inspirál Európa szerte, illetve világszerte. Az Európai Tanács következtetéseiben megjelentek a legfőbb gondolatok, illetve ezekből tevékenység is lett. Az Európai Tanács következtetése, illetve a legutóbbi csúcs az itt tartott beszéd alkalmával elhangzottak fontos kérdések. A legfontosabbakat emelném ki. Először is a gazdaság. Szinte befejeztük az európai szemeszter munkáját, nagyon mélyreható és komoly munka zajlott, ország specifikus javaslatokkal, a konszenzussal én elégedett vagyok. Ezt a munkát nem választhatjuk el a gazdasági növekedés tematikájától. Az Európai Bizottság egyértelművé tette, hogy növekedést csak határozott reformokkal lehet elérni, és célzott befektetésekkel, beruházásokkal. A növekedési kompakt bebizonyította, hogy ez így elérhető, és határozott intézkedéseket tudunk megvalósítani a növekedés érdekében. Különösen nagyra értékeltem azt a hatékony együttműködést, a projekt kötvények, a távközlés infrastruktúra, illetve a közlekedés terén sikerült kezelnünk a kihívásokat, és végül a bizottsági javaslatról megállapodás született, ezt örömmel nyugtázom. Az európai szintű infrastruktúra beruházások mellett nagyra értékelem a kettes intézkedés csomag ügyében a megállapodást, a gazdasági, illetve a költségvetési fegyelem és ellenőrzés fokozott. Hát Ez az első lépés abba az irányba, hogy a fiskális megállapodásnak érvényt tudjunk szerezni. Ezért az általános tanácsi megközelítést üdvözlendőnek tartom, és bízom benne, hogy évvégeig a ciprusi soros elnökség véghez viszi ezt a feladatot. A pénzügyi szolgáltatások, illetve a pénzpiacok irányítását is kézbe vettük az egységes európai pénzforgalmi övezet megteremtése keretében, és óriási előrelépést értünk el a bankok tőkekövetelménye, illetve a hitelminősítő ügynökségek szabályozása terén. A pénzügyi tranzakciókra kivetett adót nem övezte egységes egyetértés a tagállamok részéről, de örömmel vettem azt, hogy megszületett a döntés, hogy fokozzuk az együttműködést mindazon tagállamok körében, amelyek csatlakoznak a kezdeményezéshez. Ez egy fontos fejlemény. Végül is ismét annak lehetünk tanulni az utóbbi hetekben, hónapokban az Egyesült Államokban és Európában is a legnagyobb bankok tekintetében, hogy a pénzügyi gyakorlatok, amelyek kiváltották a válságot, még nem értek véget ebben az ágazatban. Felelőtlen kereskedelmi és piaci magatartás jellemezte ezeket a válságot kiváltó hibákat. És ideje, hogy a válság okozói is részt vállaljanak a válság rendezéséből, illetve az adófizetők pénzét megtérítsék valamilyen formában. Tisztelt elnök úr, hölgyem és uraim, tisztelt képviselők, az energiahatékonysággal kapcsolatban javasolt irányelv első olvasatos megállapodása 2020-ra 20%-os megtakarítást célá emelte, és a bizottsági becslés szerint az eredeti javaslathoz képest 60%-os teljesítést tudunk majd legalábbis elérni. És ez azt jelenti, hogy a 2020-as célkitűzések teljesítéséhez további erőfeszítésekre lesz szükség. A barangolási megállapodás szintén üdvözlendő, ennek a harmadik szakaszát éljük most már július 1-től, és az adat roaming terén szintén a fogyasztóvédelmet szolgáljuk. Nem kell, hogy sokkolja őket a hatalmas adatforgalmi számla. Az egységes digitális piac felé haladunk. És nagyra értékelem a szabványosítás egységes megoldását Európában, mert ez szolgálja a fejlődést. És a számviteli szabályok, illetve a kockázati tőke és a szociális vállalkozások szabályozása szintén jó alapot teremt ahhoz, hogy hamarosan megállapodásra jussunk az Európai Parlamentben is. A szakképesítések terén szintén előreléptünk, de folytatni kell még a munkát. Természetesen külön meg kell említenem az európai szabványjal kapcsolatos vitát. Ez évtizedek óta húzódik. Kompromisszum született a résztvevő tagállamok körében. Sajnos azonban ennek az az ára, hogy egy nagyon fontos közösségi elemet törölni kellett az eredeti bizottsági javaslatból. Nagyra értékelem a Dán elnökség munkáját, amely sokat segített a megállapodásban, és nagyon köszönöm ezt az erőfeszítést. Az Európai Bizottság fenntartja a korábbi álláspontját, és ezt egyértelművé tettem a tanácson az állam és kormányfők számára. A három intézménynek értékelnie kell a kialakult helyzetet, és mi együtt fogunk önökkel működni ebben. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A, az európai szemeszter pénzügyi szabályozása sikerre jutott, és a Dán tárgyalási csomag úgy gondoljuk, hogy lehetővé teszi a ciprusi elnökség számára, hogy lezárja ezt a munkát, és 2012 év végére megszülessék a megállapodás. Tisztelt képviselők, hangsúlyozni szeretném a e tekintetben, hogy az Európai Bizottság tisztában van a háttérrel, és minden intézmény előjogait tiszteletbe fogja tartani, hisz a tanács előtt is így történt ez, illetve így történt a következtetések elfogadása során. Most már döntő szakba jutott a tárgyalásoknak a menete. A tárgyaló csomagban egyes területeken még vannak hiányzó elemek. Teljes mértékben nagyra értékeljük az elvégzett munkát, és a következő soros elnökség idején reméljük, hogy ez így fog majd folytatódni. Az európai költségvetés a fenntartható növekedés szolgálatát kell, hogy megvalósítsa, és munkahelyeket kell, hogy teremtsen. A pénzügyi szabályozás mind a parlament, mind a tanács áldozatos munkájának köszönhető, kemény és hosszú tárgyalások eredménye. A pénzügyi rendelet, amelyet végül sikerült elfogadni, az ágazati programokat összehangolja több éves keretben és így az MFF keretében a parlament, a tanács, a bizottság támogatásával évvégéig támogatása e, illetve egyetértésre tud jutni. És erős együttműködést, növekedést szolgáló költségvetése lesz az uniónak az évtized végére, a nehéz körülmények ellenére. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, számos ügyben értünk el nagy előrelépést. A Dublin 2-es, illetve az menekültügyi irányelv kapcsán tudok beszámolni hasonló eredményekről, illetve a vízumrendelet szintén jó úton halad. Egy fontos ügyben, ezt nem mondható el, a jogalap, illetve a Schengeni értékelési mechanizmus tekintetében tisztában vagyunk, hogy mennyire érzékeny kényes kérdéskör ez. A bizottság szeretne működőképes megoldást találni. Úgy gondoljuk, hogy a parlamenttel együtt Schengeni értékelési mechanizmust kell kialakítani erős európai mechanizmussal. És a kormányközi peer review modell nem eredményes. 2011 márciusában a tanács ezt tudta csak megállapítani, és a gyakorlati hatás meglehetősen szegényesnek mutatkozott. Tehát, ahogy leszögeztem, a kialakult helyzet nem fogadható el végeredményként az Európai Bizottság számára. Folytatjuk a munkát egy jobb megoldás érdekében. Tisztelt elnök úr, miniszterelnök asszony, tisztelt képviselők, egy újabb dimenzióra szeretném a figyelmet felhívni, Európa szerepére a világban. Ez különösen érvényes a Rio Plus 20 fenntartható fejlesztési eh, céljaira. Bár legambiciózusabb céljaink közül néhányat nem sikerült elérnünk, az Európai Unió elkötelezettsége töretlen és folytatódik a tárgyalások során, és álláspontunk a vitát nagyon hasznosan egészítette ki. Kiváló volt az együttműködés a bizottság és a Dán soros elnökség között Schmidt miniszterelnök asszonyjal együtt én is ott voltam a Riói konferencián. Annyit mondhatok, hogy Európa vezető szerepe nélkül a konferencián nem sikerült volna elérni a jelentős eredményt. A zöld növekedés kifejezetten elfogadásra került, a nemzetközi közösség fontos részének tekinti most már a teljes csomag keretei között. Tisztelt elnök úr, miniszterelnök asszony, és tisztelt képviselők, jelentős előrelépést, eredményeket értünk el a Dán elnökség alatt, szeretnék ezért köszönetet mondani. Nagyon súlyos, komoly a helyzetünk továbbra is, tisztában vagyunk az előttünk álló feladatokkal. Tehát a további elkötelezettségükre számítok minden intézmény részéről a kihívások kezelése érdekében. Köszönöm a figyelmet. Vielen Dank, Herr Kommissar. Köszönöm szépen, elnök úr. Most az Európai Néppárt képviseletében Karin Szúrnak adok szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, miniszterelnök asszony, biztos, bizottsági elnök úr. A válság kapcsán leginkább az a tendencia érzékelhető, hogy az összes erőfeszít figyelmeztetésünket arra összpontosítsuk, hogy megoldjuk a, a problémánkat. Nem csak az elmúlt hat hónapra volt ez jellemző, hogy a sajtóban is ez volt a meghatározó a téma, meghatározó téma a pénzügyi válság. A Dán Soros elnökség megpróbált erre a témára összpontosítani, és a többi kérdés sajnos kevésbé érvényesült, olyan kérdések is, amelyek szintén fontosak voltak a számunkra. Le kell azonban mondani azt, hogy Dánia nagyon bátor módon viselkedett, és a legfőbb problémákra igyekezett összpontosítani, mindezzel egy időben pedig megpróbált megoldást találni más kérdék, kérdésekre is. Hangsúlyozni szeretném a bizottság nyilatkozata kapcsán az energia kérdését. Amikor a jövőbeli érdekeinkről beszélünk, akkor nagyon fontos egy közös energiapolitikát kialakítani, annak érdekében, hogy az energiaellátást biztosítsuk, az energiát tisztábbá tegyük, illetve csökkentsük import függőségünket. A Dánsoros elnökség dolgozott ezeken az energiaügyi kérdéseken, a döntéseken, és decemberben szavaztunk is erről. Különösen, ami a harmadik országokkal kötött megállapodásokat életi. A Dán elnökség jelentős ellenállásba ütközött a tagországok részéről, hiszen ők nem akarták elfogadni ezt a jogalkotást. A Dán soros elnökségnek köszönhetően sikerült kompromisszumot kialakítani, és erről decemberben szavazott a parlament. Nagyon fontos része ez a közös energia politikának. Köszönetet szeretnék mondani a Dánsoros elnökségnek, akik nem csak a pénzügyi válságra összpontosítottak, hanem más nagyon fontos kérdésekre is. Köszönöm szépen, Karin Szúr! Most a szocialista frakció képviseletében Szoboda úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterelnök asszony. Köszönöm szépen az elnökségüket, és köszönöm szépen azt a listát, amit ön felolvasott mindarról, ami a Dán Soros elnökség alatt valósult meg. Ez egy jelentős lista, természetesen a Dán elnökséget beárnyék volt a két tény, és ez nem tette könnyűvé az ő munkájukat a gazdasági válság. Az egyik nagyon örülök annak, hogy a legutóbbi csúcs találkozón, és erről később még beszélni fogunk, tehát, hogy ezen a találkozón sikerült néhány pozitív lépést tennünk a növekedés felé, hiszen ez teljes mértékben szükséges a válságon való túlendüléshez, illetve a tanács tevékenységé. Az európai szabadalmat is megemlítették. Ez a ház évek óta küzdött egy európai szabadalmi oltalomért. Voltak viták, és megpróbált a parlament a különbségeken túlépni. Néhány ország ezt a jó terméket úgymond elrontotta. Én ezt nagyon furcsának tartom, furcsának tartom azt, hogy Nagy-Britannia, akik mindig kritizálták azt, hogy az Európai Parlamentnek három székhelye van, ahhoz ragaszkodott, hogy a szabadalom kapcsán is három bírósági székhely kerüljön kijelölésre, ez teljes mértékben badarság, Ami pedig a költségvetést illeti, itt hasonló helyzet volt, a tanács ebbe beavatkozott, és a parlamenti kollégák közöműködésének köszönhetően, és a soros elnökségnek köszönhetően sikerült ezt megmenteni. A tanácsnak azzal kell foglalkoznia, amely a dolga, nem az Európai Tanács feladata a részletes jogalkotás, hanem az a feladata, hogy közösen végezzen jogalkotási tevékenységet az Európai Parlamenttel. Ezt pedig fontos kiemelni. A második pont, nagyon fontosnak tartok egy pontot, ez pedig az energiahatékonysági irányelv. Itt nem pusztán egy irányelvről van szó, hanem egy hozzáállásról, egy irányról. Turmász kollég, Gának, eh, illetve Tomzó kollégának és másoknak hálás vagyok, ők küzdöttek, mi többet szerettünk volna, ők is többet szerettek volna, de megint csak néhány országnak sikerült megakadályozni azt, hogy egy nagy lépés sikerüljön előre tennünk. De remélem, hogy az önök támogatása mellett eh, ezt az energiaváltást meg tudjuk oldani, és sikerülhet több millió munkahelyet létrehoznunk. Folyamatosan erről beszélünk, kevés a munka, erről van szó, de ez nem igaz, hogyha megnézzük azt, hogy mi történhet az energia váltás kapcsán, hogyha a zöld gazdaságot is el akarjuk érni, akkor itt igenis lehetőség van a munkahelyek teremtésére, illetve az olaj- és gázimportoktól való függőséget is csökkenteni. Jelentős munkát végeztünk, és remélem, hogy néhány olyan ország, amely még mindig ellenáll, belátja majd azt, hogy itt kötelező érvényű előírásokra van szükség a jövőben az energiahatékonyság témájában. Miniszterelnök asszony, szeretnék eh, gratulálni az annak eh, európai miniszterének kinevezéséhez, hiszen Vannen úr nagyon sokat tett eh, annak érdekében, hogy példát mutasson, hogyan lehet európai szinten fellépni, az egyik oldal, a másik oldalon pedig a saját országának ügyeit képviselni. Úgy érzem, hogy önöknek köszönhető az, hogyha Dán soros elnökség sikeres volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szóda úr. Most a liberális frakció képviseletében Lambsdorff úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt tanácsi soros elnök asszony, tisztelt bizottság elnök úr. Azt hallottuk, hogy az európai ház a szöldetes tégláiból épül, de minden háznak egy olyan alapon kell épülni, amely stabil. És ez volt az elmúlt hat hónapban a meghatározó irány, a szolidaritás és a stabilitás összekapcsolása. Éppen ezért miniszterelnök asszony, én örültem volna, hogyha többet mond volna a szoliditásról, azaz a stabilitásról. Tehát hogyan tudjuk elérni azt, hogy a helyzet, amelyben most vagyunk, a válság, a költségvetési válság és ezek a problémák hogyan eh, hidalhatóak át. A két kettős csomag kapcsán kértünk egy eh, adósságtörlési eh, csomagot, és azt gondolom, hogy itt egy bátor lépésre van szükség. A tanács határozatai a hétvégén nagyon sok kérdést hagy még nyitva. Szóda úr említette a növekedési csomagot, tudom, hogy ez egy olyan téma, amely önöknek szívügye. A Spiegel heti lap elmondta azt, hogy 50-100 milliárd struktúrális alapokból kell, hogy e, összeálljon. Hán biztos maga is elmondta, hogy nem tudta, hogy ezt hogyan lehet összehozni, tehát fontos, hogy az ellenőrzés és a szabadtolás kéz a kézben járjon. Szeretnénk a növekedési csomagot, a szabadalmi oltalmat, és szóda kollégának eh, igazat adok, abszurd az a határozat, amit a tanács hozott, mi szerint egy bíróságnak három székhely legyen oda Párizs és München, ez grotex, és azt mutatja, hogy a tagországok nem képesek egy ilyen fontos innovációt meghatározott témánál döntésekre jutni. Van egy kérdésem önhöz. A 127-es cikke értelmében egy új bankfelügyeleti hatóságot kell létrehozni. Én úgy értelmeztem, hogy már van ilyen, ez azt jelenti, hogy ha két székhely lesz, akkor két különböző bankfelügyeleti hatóság lesz? Úgy érzem, hogy a különböző szervezetek esetében a székhelyek megsokszorozódása nehezíti a helyzetet, és én ezt nem értem. Amúgy köszönetet szeretnék mondani eltökélt elnökségükért. Azt gondolom, hogy fontos tényeket sikerül továbbra vinniük. A Schengeni térsége egy érzékeny témája volt az önök elnökségeknek, A Szerbia és Montenegro kapcsán folytatott tárgyalások mindenképpen a pozitívumokhoz tartoznak. Köszönöm szépen az öldek képviseletében Kumbendit kollégának adom a szót. Parancsoljon. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr, soros tanácsi elnök asszony, Képzeljük el, hogy egyszer a bizottság elnöke, illetve az elnökség hat hónap elteltével úgy áll elénk, hogy azt mondhatja, hogy önök is tudják, hogy milyen eredményeket értünk el. Sokat tettünk, energetikusan, energikusan dolgoztunk, és megvizsgálhatjuk, hogy mi akadályozta az előrelépést. Hiszen azért vagyunk itt együtt, hogy önöknek van egy tervük, ezt meg kellett volna valósítani, és nem mindig értjük, hogy miért nem. Említette például az energiahatékonyságról szóló irányelvet. Ne hazudjunk magunknak, hiszen Lambsdorff úr hazája, Németország, illetve Lengyelország az a két ország, amely megakadályozta ennek a kibontakozását, és Európát megakasztotta a fejlődés útján, mert előadhatunk itt nagy jeleneteket, de tudjuk ugyanakkor, hogy nem sikerült megfelelni az elvárásoknak az eredmény érdekében. Az energiahatékonysági irányelv nem kielégítő, és ez nem az önök hibája, ez Európa működését akadályozza. A szabadalmi oltalom rendszere szintén elfogadhatatlanul alakult, az európai közvéleménynek meg kellene érteni, át kellene látnia, hiszen egy dolog, hogy mi e erről beszélünk itt, de egy másik, hogy mit tud mindenről a közvélemény. Cameron úr kioktatja a többieket, miközben akadályoz Európa kibontakozását. Az európai közvélemény például a szabadalmak keretében láthatná, hogy mi történik. A másik példa Schengen. Ez is egy, egy egy egyértelmű példa, mert hogyha újra nacionalizáljuk, újra zárjuk a határokat, akkor a közösségi Európa fejlődését akadályozunk. Ez lesz az európai fejlődés vége. A belügyminiszterek állnak E mögött. Nevezzük nevén a gyermeket, hogy az európai közvélemény is értesüljön. Szerbia és Montenegro tagjelöltségére igent mondunk, de nem szabad elfelejteni, Szarajevót sem, Boszniát sem. Ma az egyetlen ország, amely nem kapott európai reményt, táblatot, a balkáni nacionalizmus egyetlen áldozata Bosznia. És igaz, hogyha megnézzük Bosznia, illetve Szerbia helyzetét, Boszniával kapcsolatban nem sikerült megállapodásra jutni, és ezzel együtt, mivel nincs megoldás, rossz a lelkiismeretem. Köszönöm. Hát- Az európai konzervatívak képviselőben Kelenen úr kap parancsoljon. úr. Két dolgot szeretnék elmondani itt ma reggel. Először is boldog születésnapot kívánok főtitkárunknak. Biztos örül neki, hogy születésnapján minket kell hallgatnia órák hosszat. Másodszorban szeretnék köszönetet mondani a Dán elnökségnek is, a minisztereknek, hivatalnokoknak, mindazoknak, akikkel az elmúlt hónapokban együtt dolgoztunk. Ön szocialista, én konzervatív vagyok, elnök asszony. Jó néhány kérdésben nyilván nem értünk egyet. Ugyanakkor el kell, hogy ismerjem, hogy Dán hatékonysággal és gyakorlatilassággal látta el feladatát, amire oly nagy szükség volt az elmúlt hat hónap során itt az Unióban. Különös tekintettel gratulálnunk kell a Dán soros elnökségnek, amiért a pénzügyi tranzakciós adó gondolatát sikerült elásniuk. Ez a pénzügyi központoknak káros lett volna, a befektetők, megtakarítók számára szintén káros lett volna. Köszönettel tartozunk Önöknek, hogy nem hajl, voltak hajlandóak újra nyitni a tárgyalásokat a terhes munkavállalókról szóló irányelvek tekintetében, amely megnehezítette volna pont a nők helyzetet. És gratulálnom kell hogy a nettó befizetők nemében a költségvetési szigor mellett törtek láncsát az Unióban. Amikor a szakpolitikai területeket vizsgáljuk, akkor úgy tűnik, hogy a szocialista családnak bizony sok mindent tudna tanítani arról, hogy hogyan kell felelősséggel hatalmat gyakorolni, ha egyszer ide visszajön hozzánk a parlamentbe. A Schengeni értékelési mechanizmussal kapcsolatban együttérzésem, miniszterelnök asszony, hiszen a jog alap megváltoztatását a tanács egyhangulak határozta el, amelyet Dól úr és mások, ahogy erre emlékeztettek, főként néppárti vezetőkből áll. Ezért nem a, ebben az esetben sem az üzenet vívőjét vagy hozóját kell hibáztatni. A parlamenttel folytatott együttműködésük kiváló volt, Európa miniszterének, eh, Vammen úrnak külön köszönettel tartozunk, aki nap mint nap itt ült közöttünk, órákon keresztül hallgatta a kritikákat, kiváló munkát végzett, roppant türelmes volt, biztos vagyok benne, hogy eh, brilliáns jövő vár rá a Dán kormányzatban. Miniszterelnök asszony valóban az intézmények és tagállamok eh, között kiváló közvetítőként működtek, tehát csak gratulálni tudunk Dániának. Köszönöm, Kerenen úr. A GUE képviseletében Zondergaard úrnak adok szót. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A Densoros elnökség a programjában azt ígérte, hogy a növekedés és a munkahelyteremtés rövid és hosszú távon is garantálva lesz. Ezt ígérték, lássuk, hogy mit váltottak be az ígéretekből. Nos, a rövid távú ígéretek úgy tűnik, hogy eh, nem váltak be. Tegnap kaptuk meg a munkanélküliségi eh, adatokat. Ez egy igazi emberi tragédia. Az unió történetében ilyen sok munkanélküli még soha nem volt. Ez részben az uniónak köszönhető a megszorításoknak, amelyet a Dán soros elnökség az első naptól kezdve A Írországot vegyük például. A költségvetési paktum miatt az elkövetkezendő években olyan szigorú megszorításokat kell alkalmazniuk, hogy olyan, mintha teljes oktatási rendszer kétharmadát kellene leépíteni pénteken egy új paktumot fogadott el az Európai Tanács, ami a megszorítások, visszanyesések, költségvetési szigorítások eh, hatását semmit sem enyhíti. Több mint 25 eh, millió munkanélküli van Európában, és a tanács egy olyan munkahelyteremtési programot fogad el, amely konkrét célokat nem tűz ki arra, hogy mennyivel csökkentsük a munkanélküli rátát. Ez egész egyszerűen nem elfogadható számunkra. Amikor a soros elnökség elején szavakat intéztem önhöz miniszterelnök asszony, elmondtam, hogy a polgároknak eh, nem arra van szüksége, hogy további megszólításokat eszközöljön az Európai Unió munkahelyekre és jobb szociális ellátásra, eh, jóléti szolgáltatásokra van szükségük. Eh, akkor még nem tudtuk, hogy a megoldás vagy a probléma részét képezi-e majd a Dánsoros elnökség. Sajnálatos módon mostanra bebizonyult, hogy nem a megoldás eh, mellett voltak. Az EFD kép- képviseletében Messerschmitt úrnak adok szón. Du gjorde Tisztelt Torning Schmidt asszony, gratulálok. Kiváló eredményt ért el. Eddig még senki nem árusított ki ennyi mindent, és mondott le ennyi célkitűzésről. És sikerült a pénzügyi tranzakciós adót, a határellenőrzést a mezőgazdasági támogatások ügyét elfektetnie. Egy meg nem választott elit munkáját segítve. A Múltkor a Dán népszavazásokat kellett megakadályozniuk, legutóbb pedig az európai szabadalmak oltalmát. Ez egy szappanopera Európában. Európa munkában volt a jelszavuk. 1997 óta nem volt ilyen magas a munkanélküliség. Az euró nem egyszerűen csak a titanika jéghegyel ütközés után, hanem a jéghideg Atlanti óceánban lebegő, süllyedésre váró hajó. Megmentésre vár, de önök nem fogják megmenteni, mert nem értenek ehhez sem. Az euró megmentése érdekében 20 csúcsot tartottak, de csak egy gyengécske sír emléket állítottak maguknak. Szégyelhetik magukat. Ezt szeretném érthetően hangsúlyozni. A Dán elnökség számára nem volt nagyszabású jövőkép, a francia szocialista barátaikat sem hatotta meg a munkájuk eredménye. Ez nem egy szokványos, valódi soros elnökség volt, hanem egy munkafelvételi előtti állásinterjú, és ebből a leghosszabb az egész világon. Dánia miniszterelnökének szeretne ismét megválasztatni magát. Remélem, hogy ez nem sikerül. A, talán a bizottság új elnökévé válhat majd, vagy a tanács elnöke lehet, visszajöhet európai barátaihoz. Van Rompuy úr és Barroso úr aggódhat, mert ez a nő mindent el fog érni, amit akar. Az utóbbi fél évben a dánokat sanyargatta, és azt hiszem a nevükben elmondhatom, Hele Thorning Schmidt asszony, kérem, hogy térjen vissza Európába, és hagyja békén a dánokat. Meine, meine Damen und Herren, Hölgyeim és Uraim! Hölgyeim és Uraim! Mindenki megnyugodott végre? Schmidt úr, meg szeretném kérdezni arról, hogy elfogadja a Róda úr kérdését. Róda úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Messzes úr meglepett minket, de nem gondoltam, hogy ezt meg tudja tenni az elmúlt alkalom után. Lehet, hogy tükörbe kellett volna, hogy nézzen, amikor azt mondja, hogy szégyelje magát Torning Schmidt asszony. Ez nem volt méltó hozzá. Meg szeretném kérdezni Messzes Schmidt urat a szabadalomról. Ön aggódik amiatt, hogy ez elfeledésbe került, de meg szeretném kérdezni arról, hogy szeretnének népszavazást eh, erről Dániában. Ön azt mondja, hogy ne legyen eh, európai szabadalmi oltalom, és Messerschmitt tud? mi mondana azoknak az embereknek, olyan cégek képviseletében, akik 30 éve kérik a közös európai szabadalmi oltalmat, annak érdekében, hogy ez a vállalkozások számára olcsóbb legyen annak érdekében, hogy versenyképességüket is javítani tudják. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kérdést először, ami a népszavazást illeti. Én hiszek a népszavazásokban, és az elmúlt népszavazás alkalmával nem értettünk egyet. Most a Dán alkotmány lehetőséget biztosít a, arra, hogy népszavazás legyen, nem furcsa az, hogy szeretnék népszavazást a szabadalomról. A Dán um, szervezetek uh, kimondták azt, hogy ha meg kell védeni a szabadalmat a bíróságok előtt, és ezt nem lehet egy központi hatósághoz vinni, akkor ebből probléma lehet. Lehet, hogy ez nagy multinacionális cégek érdekében van, amiket önök uh, támogatni szeretnék, de nem a KKV-kat. Fanner Stupp úr kap most szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterelnök asszony. 2012 első fél évéről beszélünk. A polgárok elveszítették a bizalmat, és úgy tűnik, hogy az európai állam sem valósult meg, de további rossz hírek is vannak. Néhány dél-európai ország a szakadék előtt áll, tagországokat kizsákmányolják a szolidaritás jegyében, és nagyon polgár, sok európai polgár úgy értékeli, hogy egyre rosszabb a helyzet. Hogyha ez a trend fennmarad, akkor felmerül az a kérdés is, hogy még meg lesz-e az Európai Unió egy fél év múlva. Nagyon sok Európai Uniós tagország megkérdezi önöket arról, hogy támogatni kell az eurót. Miniszterelnök asszony úr, azt gondolom, hogy itt arról van szó, hogy meddig érvényes még az EU. Köszönöm szépen a néppárt képviselőm, Van Nisztelrúj kap szót. En, en commissie, graag ga ik in op de voortgang die wel... Köszönöm szépen a tanács és a bizottság nyilatkozatait, és röviden szerettem volna kommentálni azt, hogy milyen előrelépés történt az energia hatékonyságnál, a pénzügyi jogalkotásnál, hiszen itt fontos kérdésekről van szó, ahol az Európai Parlament is eh, eredményeket könyvhent el. De úgy érzem, hogy a regionális politikában túlságosan kevés előrépés történt a többéves pénzügyi keretben, hogy a 2013-ra nem tudunk megállapodni, akkor az új rendeletet nem fogjuk tudni alkalmazni, és így elveszített évek lesznek mögöttünk, különösen a válság időszakában, 2014-től kezdve, és a szokás alapokra vonatkozó általános rendelet kapcsán a tanács előrelépéseket tett, de itt van egy hiba, nagyon sok olyan szakasz van, amely társadalkotás alá esik, és ezeket blokkolják. Ami pedig a régió kategóriába történő felosztását illeti, itt is társadalkotó az Európai Parlament, létezik a közös statisztikai keret is, ezek nagyon fontos elemek. A 312-es cikkeje A 174-es, 177-es cikkelyekből kiderül az, hogy itt igenis hibát követtek el. A tárgyalásokon pedig mindez fontossá válhat. Önök tervezik-e mindezt megújítani? A kérdés társadalkotás alá esik, Számos kérdést intéztünk önök, az, önök nem tartották tiszteletben a Lisszaboni szerződést, ezt még nem tudjuk elfogadni. A regionális szakbizottság mandátumot adott nekünk, és elkezdtük a munkát azért, hogy olyan témákról tudjuk beszélni, melyek fontosak a számunkra. Hölgyem és uraim, Kelenán úr, gratulált kedvesen a főtitkár úrnak születésnapjához. Így elvette tőlem ezt a lehetőséget, hogy a kérdéskör végén én is gratuláljak. Köszönöm ezt a segítséget, de én a főtitkár úrnak szívesen gratuláltam volna egy másik képviselő mellett, hiszen ez egy nagyon különleges képviselő, és szerettem volna várt, várni, amíg ő megérkezik a terembe. Jerzsi Búzáknek is ma van a születésnapja, korábbi parlamenti elnöknek gratulálni szeretnék tehát neki is születésnapjához. Jerzsi, neked közösen szerettem volna gratulálni a főtitkár úr mellett, hiszen nagyon jónak találtam azt, hogy a főtitkár és a parlament elnöke egy napon ülték a születésnapjukat, most ez megváltozott. Jörgen Zán úr kap szót a szocialisták képviseletében, parancsoljon. Andó muss das Mikro nehmen. Europa befinder sig midt i krise. Európa gazdasági válság közepén van, és számos ország a csőd szélére került, riasztóan magas a munkanélküliség, ugyanakkor riasztóan alacsony a növekedés. Az EU-nak konkrét eredményeket kell produkálnia, a tagállamoknak pedig együtt kell működniük az előrelépés, illetve némi optimizmus érdekében. És nem könnyű a feladat, viszont nagyon fontos. Egy olyan feladat, amit a Dán elnökség sikerre vitt, sikerre dolgozott rajta. Azt jelenti -e ez, hogy sikerült megváltani a világot, kilábaltunk a válságból, Európa ismét a helyes irányba halad, természetesen nem ezt jelenti mindez, de az utóbbi fél évben Dánia vezetésével nagy döntések születtek, és jelentős előrelépés történt a jó irányba. Felelősségteljes, dinamikus, zöld Európát, biztonságos Európát építünk, és ehhez járult hozzá kompromisszumokkal, sikeres munkával a Dán elnökség minden európai polgár előnyére. Európa fiatalsága nagyon nagy mértékben munkanélküli, sok tízmillió a munkanélküli a körükben, és a növekedési paktum több tízezer új munkahely teremtését szolgálja, és beindíthatja a fejlődés útján Európát ismét. Felelősségteljes módon a pénzügyi konszolidációról is gondoskodnunk kell. Aztán fontos eredmény még az energiahatékonyságról szóló irányelv. Ez egy ambíciózus irányelv, környezetvédelmi értelemben a legambíciózusabb jogszabály az egész világon. Emellett munkahelyeket is teremt majd 2020 táján. Több mint 250 konkrét eredmény született. 250 döntést hoztak Európa polgárai érdekében és az EU büszke lehet erre, az Európai Parlament szintén, a Dán soros elnökség pedig büszkén nyugtázhatja az eredményeket. Köszönöm. Jens Oroden kapja meg másfél percre a szót az ALDE nevében. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy minden okunk megvan gratulálni a Dán soros elnökségnek a kiváló elnökségi munkához. És szeretnék köszönetet mondani a köztisztviselőknek, illetve Vámmen Európa ügyi miniszter úrnak, és aki szintén kiváló munkát végzett itt az Európai Parlamentben. Úgy gondolom mindenki nagyra értékeli a munkáját, frakciótól függetlenül. És nem csak dicsérni szeretném önöket, mert néhány dolog számomra meglepő. Az egyik, hogy Konrad Adenauert említette a bevezetőjében, és elmondta, hogy európai lelkülettel, európai szívvel rendelkezett szolidaritásról beszélt. Ugyanakkor múlt héten a Dán médiában a miniszterelnök elhatárolódott a pénzügyi uniótól, és nem értett egyet azzal, hogy más országok, ahol ez már de facto zajlik, előrelépnek ebbe az irányba, és visszamondta a népszavazást, és emlékeztetném az ön saját szavaira ebben a miniszterelnöki beszédben. Nem túl régen megkérdezték, hogy a nemzetközi szervezetek, illetve az emberiség el tudott érni olyan eredményeket, mint az EU az utóbbi hat hónap során. Ezek évű szavak, ennél akár nagyobb eseményekre is felhívhatnánk a figyelmet. Ugyanakkor hogy kapcsolódik ez ahhoz, hogy Dániában nem lehet népszavazás? Hogyha az EU-ban ilyen nagy eredményeket értek el, akkor ennek az eredménye Dán népszavazás, is nem az ellenkezője kéne legyen, miniszterelnök asszony. Hölgyeim és uraim, kérem, hogy tartsák magukat a hozzászólási időhöz. Következő hozzászóló Turunen asszony egy percben. Tisztelt miniszterelnök asszony, új üdvözlöm újra itt az Európai Parlamentben. Legutóbb, amikor itt járt közöttünk, mondott olyas valamit, ami meglepett engem. Arról beszélt, hogy átérzi azon fiatalok, több milliónyi fiatal problémáját, akinek eh, nincs jövője, csak az ön generációjának a 80-as években. Január óta nem oldódott meg a munkanélküliség problémája. A jó hír az, hogy nagyobb mértékben koncentrálnak most már a fiatalok munkanélküliségre, mint 6 hónappal ezelőtt. 6 hónappal ezelőtt csak a megszorításokról beszélt mindenki, most már arról is, hogy a munkahelyteremtéshez és a növekedéshez befektetésekre, beruházásokra van szükség. A múlt heti csúcson úgynevezett fiatalokra vonatkozó garancia is beépült a megállapodásba. Ez nem csak a Dán soros elnökségnek köszönhető, de önöknek is. Ezt köszönöm, és úgy tűnik, hogy elfogyott a hozzászólási időm, így már sok mindent nem fűzhetek hozzá, talán csak annyit, hogy Dánia sikerrel vette az uniós vizsga akadályait. Köszönöm. Köszönjük, következő hozzászóló, Anna Rosbach másfél percben. Danmark fik overdraget formandskabet i en svær tid. Köszönöm, elnök úr. Nehéz időkben vette át Dánia a soros elnökség stafétabotját. Az adósságválság miatt pénzügyi költségvetési paktumról beszélt mindenki. Ahelyett, hogy az egységes belső piac megerősítéséről, az állami támogatások kivezetéséről beszéltünk volna, hiszen ez vezethet a növekedéshez. Nehéz dolguk volt a soros elnökség alatt. Külön köszöntet tartozunk az Európa ügyi miniszternek, Nikolaj Vámennek, akit bizony itt a parlamentben jól, alaposan megizzasztottunk, nem egy alkalommal. Köszönjük a munkáját. Különösen örülök annak, hogy hogy a hogy az antibiotikum rezisztencia is az unió eh, napirendjére eh, került. Vannak dolgok azonban, amelyek miatt csalódott vagyok. A halászati politika reformja egy ilyen terület például, mert úgy döntöttek, hogy eh, mégsem lesz fenntartható az európai halászat. Meglepő, hogy ez pont a Dán elnökség alatt született ez a döntés. Ugyanakkor mégis köszöntel tartozunk egy kiváló szakmai munkáért a hónap alatt. Köszönjük Rosszbach, azt, hogy mondja az elnök, most pedig András Mölcer úr másfél percben következik. Tudjuk mindannyian, hogy az emberek egész Európában az Európai Unió bürösszeli eh, bürokrácia fellegvárának tekintik, ahol zárt ajtók mögött az emberek feje fölött döntenek. A Dán cél, miszerint a brüsszeli anyagokhoz hozzáférést biztosítson, úgy, ér, úgy érzem, hogy nem vezetett eredményre, és feladták ezt az átláthatóságra vonatkozó célt. A Schengeni reformmal kapcsolatban az újra nemzetiesítésről való beszéd túlzott, hiszen ez tagországi kompetencia, és ők azok, akik felelősséget vállaltak a polgárokkal szemben, tehát nem egy európai ellenes határozatról van szó a soros elnökség részéről, hanem ezzel próbálták feltartóztatni a brüsszeli központosítás úgy gondolom, hogy a vízökönnyítésekkel nem lehet kompenzálni az illegális bevándorlás kapcsán felmerülő problémákat. Kopenhága az euró és nem eurózóna beli országok között egy hidat képez, viszont beadták a derekukat a központosítás mellett, és növelték az adósságot. Igazából nem szeretett volna senki beleesni ebbe a gödörbe, éppen ezért eh, elhalasztották eh, a népszavazást Dániában. Meg kell állapítani azonban azt, hogy a Dán soros elnökség törekvései a fenntarthatóságra vonatkozóan egy eh, európai adósságunióban teljesen feleslegesek. Köszönöm. Baldassare, képviselő kapja meg másfél percre a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék a soros Dán elnökségnek a kiváló munkához, amelyet elvégzett. Nagyon jelentős eredményeket sikerült elérni az utóbbi fél évben, különösen az európai szemeszter keretében. Valóban nagyon nagy hozzájárulást jelentett az önök munkája. És meglehetősen közönséges vita bontakozott ki a Szabadalmi Bíróság székhelye kapcsán, és önök ezt elegánsan kezelték. A tanács úgy döntött, hogy módosítja a tervezetet, és ezt nagyon észszerűen kezelték. De ezzel együtt az Európai Unió intézményi egyensúlyát komolyan befolyásolták ezek a fontos kérdések többek között, hogy a gazdasági növekedést hogy tudjuk megteremteni az innováció segítségével. A parlamentnek mindig konstruktív programja volt ezen a téren, és valóban kár, mélységesen zaklatott vagyok amiatt, hogy ha megnézzük, mi vár a ciprusi soron következő elnökségre. Milyen precedenst teremtettek az eljárást eh, tekintve. Az utóbbi 30 évben erről szólt a parlamentben többek között a eh, vita, és az intézmény közé kapcsolatokat nem lehet egy oldalon átalakítani. Elnök, köszönöm. Juan Fernando López Aguiar kapja meg egy percre a szót. Köszönöm, tisztelt elnök úr, miniszterelnök asszony, a Dán soros elnökség üdvözlendően jó munkát végzett, nagy várakozás övezte. Az egyik legsúlyosabb válság közepette lépett hivatalba a soros elnökség, és a válsággal, illetve az energiaellátási válsággal foglalkoztak egy fél évet, és nem látjuk még a pozitív végkifejletet. Schengen értékelése kapcsán sem. Ez pedig azt jelenti, hogy a szabadság, illetve a biztonság térsége nem alakult olyan ígéretes módon, mint ahogyan vártuk volna a parlament részéről. 500 millió európai polgárt képviselünk, és mi vagyunk az egyetlen állampolgárok által választott intézmény az Európai Unióban. Tehát sajnálatos, hogy nem kedvezően alakultak a folyamatok. És a szolidaritás kapcsán Kopenhágában ugye több száz ö, megállapodásról beszélhetünk akár, de ez nem vezethet ahhoz, hogy visszaállnak a régi határok az európai közösség külső határait kellene közösen igazgatni. Erről szólna a szolidaritás. Ha megnézzük a menekültügyi csomagot, illetve a Schengeni csomagot, akkor Európa számára szomorú az eredmény, mert nem bankunióról beszélünk, hanem a szolidaritás uniójával kéne válni. Elnök López Aguilar úr, egy kártyás kérdést elfogad el Okegárd úr részéről. Köszönöm. Én is szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy eh, egy dolgot felvessek. Én alapvetően elégedett vagyok a Dán Soros elnökséggel, és Nikolaj Vámmennel valóban kiváló volt az együttműködés. Volt egy dolog azonban, ami kissé bosszantott. Ez pedig az volt, hogy az elnökség nem koncentrált nagyobb eh, mértékben arra, hogy mi lesz a válság után és hogyan fogjuk a legitimációnkat javítani. Az elnök megszakítja a hozzászólást, és következő kérdést teszi fel. A kékkártyás kérdés azt jelenti, hogy az előtt szólóhoz intéz egy kérdés. Ez még nem a spontán hozzászólások sora. Rossz színű kártyát tartott fel képviselő úr. Ez nem egy kék kártyás kérdés. Van konkrét kérdése a Lobez Aguilar úrhoz, aki ön előtt szól. Nem, hát majd a spontán hozzászólásuk során adunk önnek szót. Ez nem egy kékkártyás kérdés. Kálfin úr, egy percben következik. So, Madam Prime Minister, I would like to... Köszönöm, elnök úr, miniszterelnök asszony. A Dán Soros elnökségünk és főként Vámen úrnak köszöntel tartozunk, hiszen az egyik legnehezebb dossziét, a többéves pénzügyi eh, tervet kellett tárgyalniuk. Tudom, hogy a tagállamok között van vita ez ügyben bőven, Mit tett a soros elnökség? Megpróbálta jó irányba terelni ezt a vitát, hogy a leendő megállapodás alapjait lefektesse, és az Európai Parlament számára egyik legfontosabb kérdést, a saját források rendszerét asztalra tegye. Optimista vagyok, hogy ez ügyben meg tudunk majd állapodni. Köszönöm a kiváló intézményközi együttműködést is, hiszen most először kapott a parlament lehetőséget arra, hogy az általános ügyek tanácsának elmondhassa közvetlenül a véleményét a pénzügyi keretről, és a tanácsi zárónyilatkozat ügyében is segített, támogatott bennünket a Dán elnökség. A megállapodás kiváló alapja lehet ez. Köszönjük még egyszer! διαδικασία Catch Δίνω το λόγο στη συνάδελφο. Köszönöm. Most jön a Catch the azaz a spontán hozzászólások köre. Gressle asszony az első. Köszönöm, elnök úr. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság tagja vagyok. Ezért az MFF és az OLAF kérdésében tudom megítélni az önök munkáját. A lengyel elnökség munkájára építve a Dán Soros elnökségnek sikerült lezárni ezt a dossziét, ezért nagyon köszönöm, hogy ilyen eltökélten léptek fel ez ügyben, főként azok, akik ezt a dossziét eh, vitték, hiányozni fognak nekünk, főként tárgyalóként, hiszen valóban az unió érdekeit tartották szem előtt, ezért minden dicséretet megérdemelnek. Köszönjük! Köszönjük, mondja az elnök. Gurmai asszony a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszterelnök asszony, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák. Fél éve azt mondtuk, hogy nagy várakozásokkal nézünk a Dán elnökség elé, nem csak azért, mert egy nő vezeti, hanem nagy kihívások előtt áll Európa. Hat hónap rövid idő, de a múlt heti európai csúcs és hasonló fejlemények alapján elmondhatjuk, hogy sikerült kialakítani a szükséges egységet, és ez nagy eredményekre vezethet. A pénzügyi tranzakciókra kivetett adó kérdését szeretném megemlíteni, a prioritások részét képezte, és a célok e tekintetben teljesültek. Van miniszternek is köszönöm a kemény munkát, illetve a nők és férfiak esélye egyenlőségét szintén fontosnak tartják a vállalatvezetésben, az igazgatóságokban, a nők szerepe terén történt előrelépés, de a az anyasági szabadság ügyében még várjuk ezt az előrelépést, és nagy eredmények születtek. Gurmai asszony, köszönjük szépen. Kelly úr következik. Tisztelt elnök úr, köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani miniszterelnök asszonynak a kiváló munkáért a soros elnökség alatt. Az ügyekben a viták folytatódnak, és idővel előre fogunk lépni. Üdvözlendőnek tartom a barangolási díjakkal kapcsolatos megállapodást. És annak is örülök, hogy megállapodásra jutottunk az energia hatékonysági irányelv kapcsán. 2013 első fél évében viszi majd Írország a soros elnöki stafétát, és reméljük, hogy a mi munkánk keretében is Dániához hasonlóan jó eredmények születnek. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani Dániának. Elnök, köszönöm. Lokegárd úr kapja meg a szót. Lokegárd úr, tessék, most tartsa meg a hozzászólását. Köszönöm szépen, akkor ismét megpróbálkozom vele. Ahogyan említettem, örülök, hogy ilyen jó munkát végzett a Dán elnökség, nagy eredmények születtek, és Nikolaj Vammen, Európa ügyi miniszter szintén remek munkát végzett szerintem amit hiányolok, vita zajlott Európában, különösen Németországban arról, hogy hogyan haladjunk előre, hogyan legitimáljuk magunkat a polgárok előtt. És sajnálom, hogy a soros elnökség nem folyt bele ebbe a vitába, reméltem, hogy részt vesz majd benne. Ugyanakkor azt is remélem, hogy a parlamenttel a jövőben majd együtt működhet miniszterelnök asszony ebben az ügyben. Elnök, köszönöm. Bronsz úr, tesek. Akik Európáért dolgoznak, jó európaiének tartják magukat, pedig az európai gondolat az európai identitás szétrombolásán dolgozik. Ez a Dán soros elnökség programjából is egyértelműen kiderült. Dánia Törökország tagjelöltségét próbált előre mozdítani, Törökország pedig semmilyen szempontból sem számít európainak a legális migrációt, bevándorlást is előmozdítani kívánta a Dán Soros elnökség, mint hogyha több bevándorlóra van, lenne szükségünk. Azt mondta, hogy nem demokratikus, bocsánat, nem eh, bürokratikus hozzáférést eh, biztosítanak a visszatérítési politikáról pedig csak eh, beszéltek. Egész egyszerűen azok, akiket visszaküldenek a származási országokba, nem ellenőrzik, hogy visszatérnek-e. Ez, ezek helyett harmadik országbeliek um, érkeznek, ez a jövő, ami Európára vár. Frau Jakonszári. Köszönöm, Jakonszári asszony kapszol. Arvoza, puhemies. Elnök úr. Úgy gondolom, hogy a külvilág egy kicsit talán csodálkozik azon, hogy miért veregetjük egymás vállát, amikor a piacok haragudtak a fejlemények miatt. Azt gondolom, hogy haratlan fiaskó volt a csúcs találkozó, és félelmetes volt figyelni azt, hogy a tagországok hogyan próbálják meg felhergelni egymást egymás ellen. Az üzenetek, amelyek a csúcsálkozó felől érkeztek, felháborítóak voltak. És mint ahogy a szabadalmi ügy kapcsán kiderült, fontos technikai kérdéseket eh, késő éjszaka tárgyalták. Ha valaki nem aludt 24 órán keresztül, akkor ugyanolyan állapotban van, mint eh, amikor valaki részeg és nem tud autót vezetni. Azt gondolom, hogy ezeket a döntéseket nem kellett volna az adott feltételek mellett meghozni. Meg szeretném kérdezni miniszterelnök asszony önt arról, hogy hogyan lehet elkerülni az ilyen hasonló jellegű eseményeket a jövőben. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Sajnálatos módon Adán elnökség válságot hozott az intézmények között a Schengen értékelő rendszer kapcsán. Egy határokon átnyúló mechanizmusról van szó, amely közvetlenül hatással van az európai polgárokra. Jobb lett volna, hogy az európai parlamentet nem sodorják félre, mégpedig szándékos módon egy ilyen nagyon fontos döntésben. Dánia arról híres, hogy nyitott, ami a döntéshozatalt illeti. De mi az Európai Parlamentet illeti, ez a döntés nem volt jó döntés. Remélem, hogy a ciprusi elnökség ezt a folyamatot gyümölcsöző eredményre viszi, és az Európai Parlament eh, véleményét eh, figyelembe veszik. Ezzel lezártuk a spontán hozzászólások körét, és Sefcsovics biztosnak adom meg a szót a bizottság képviseletében parancsoljon. Thank you very much, uh, Mr. President, uh, dear Prime Minister. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, miniszterelnök asszony, az Európai Parlament tisztelt képviselői. Azt hiszem, hogy ez a tartalomgazdag vita rámutatott arra, amit többen meg is említettek. Keményen dolgozott, dinamikus, gyakorlatias, eredményes volt a Dán soros elnökség, és számos ügyben egyértelmű eredmények születtek az Európai Bizottság részéről, mi ezt nagyra értékeljük. Az energiahatékonyság, illetve a szabadalmi oltalom és Schengen kapcsán további munkára van szükség. És több ambícióra, több Európára lesz szükség, és a közösségi módszer tiszteletben tartására. A Dán elnökség munkájának eredményeit különösen nagyra értékelem, és a több éves pénzügyi keret kialakítása során nagyon komoly szervezési munkát végeztek sikerült az elnökségnek összeállítania azt a tárgyalási csomagot, amely jó alapot jelent a tárgyalások lezárásához évvégéig. Egészen egyértelműen megfogalmazták a szoros együttműködés igényet az Európai Parlament delegációjával, és rendszeresen egyeztettek, ez előkészítette ennek a nagyon fontos ügynek a lezárását, és a zárás esélyeit növeli évvégéig. Szeretném azt is kiemelni, hogy Montenegróval megkezdve a csatlakozási tárgyalásokat, Szerbiának tagjelölti státuszt adva, illetve a nyugat-balkáni országokkal való együttműködés során a soros elnökségük nagyon határozott üzenetet küldött az EU részéről a szolidaritás értelmében, és a kölcsönös együttműködést folytatva, előkészítve. Azzal szeretném zárni, miniszterelnök asszony, hogy Vámen miniszter úr elkötelezettségét nagyon nagyra tartom, és ennek segítségével az ő segítségével sikerült elérnünk a fontos ügyek rendezését, a további munka előkészítését. Jutta Haug asszony vezetése mellett is kiválóan zajlik majd a munka, úgy gondolom, és sikerül majd elkerülnünk az európai szabadalmi oltalom kapcsán kialakult helyzethez hasonló helyzeteket, és a jövőbeni ügynökségi szabályozás már hatékonyabban megszülethet. Tehát Elnök úr, köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót, köszönöm a Dán elnökségnek is a kiváló munkát és a nagyszerű eredményeket. Köszönöm. Köszönöm, Sefcsovics biztos úr. Nem tudom, mi volt ez a zaj az imént. Remélem, hogy nincsen baj. Köszönöm szépen, Sefcsovics úr. Most Arning Schmidt miniszterelnök asszonynak adom meg a szót. Tisztelt uh, elnök úr, biztos úr, frakcióvezetők, képviselőhölgyek és urak! Köszönöm ezt az érdekes vitát, eszmecserét. Először is köszönöm a kedves szavakat, főként Nikolaj Vámen nevében, Európa miniszterünk nevében. Jó jel az, uh, hogy Nikolajnak szólítják, um, szinte mindenkivel tegeződik, ez a jó munka egyik jele. Érdeklődve hallgattam az elmondottakat, és feltűnt nekem, hogy önök is úgy gondolják, hogy közös célunk az, hogy Európát újra a növekedési pályára állítsuk, és hogy munkahelyet teremtsünk a túlságosan sok európai munkanélkülinek. És soros elnökségünk ilyen nehéz körülmények között pontosan erre törekedett. És nagy részt az önök munkájának köszönhetően óriási lépéseket tettünk a megfelelő irányba. Most már arról kell megbizonyosodnunk, hogy együtt valóban sikerrel járunk, a tanácsban ezen kell tovább dolgoznunk. Kétség sem férhet hozzá, hogy amikor elgúj szemekkel figyelnek bennünket Európa polgárai, azt várják tőlünk, hogy együtt, válvetve kihúzzuk magunkat a válságból. Ehhez a közösségi módszert kell igénybe vennünk. Mit is jelent ez? Néha ez azt jelenti, hogy parázs vitát folytatunk, eh, mert eltérnek az álláspontjaink. Ez mindig is így lesz. Így volt ez a dánsoros elnökség alatt is. Nem kell ettől félnünk, nem kell ettől megijednünk. Így van ez, amikor az ember kompromisszumokra törekszik. Néha egyetértünk, néha nem. De célunk mindig közös, az, hogy Európát és Európa polgárait szolgáljuk. A legfontosabb felvetett kérdésekre megpróbálok reagálni, ha megengedik. Többen rámutattak, helyesen, hogy még mindig e, tart ez a súlyos gazdasági válság. Valóban így van. Minden nap meghatározza munkánkat az, hogy a válság közepén ülünk. Ezért örülök annyira annak, hogy többen is elmondták, hogy a növekedési és munkahelyteremtési paktumot végre kell hajtanunk. Vannak olyanok, akiknek ez sem elég. Ugyanakkor ez mégis apró kis fénysugár a válság sötétjében, és ez a reménysugár ez reménysugára arra, hogy talán újraindult a növekedés, talán beindulhat a munkahelyteremtés. Amikor ültem a múlt héten az Európai Tanácsülésén, akkor nyugodt és lélekkel javasolhattam, hogy a parlamenttel vonjuk szorosabbra az együttműködés szálait, hiszen egyes döntéseket, hogyha soron kívül hozunk meg, eh, akkor segíthetünk ennek a folyamatnak beindulnia. az Európai Parlament jogait, előjogait, szerepét végig tiszteletben tartjuk, tartottuk, ezt hangsúlyoztam a tanácsban is. Remélem, hogy a paktumot el tudjuk ütetni a gyakorlatba is. Ezt várja tőlünk Európa, ezt várják tőlünk az európaiak. A több éves pénzügyi keretre is utaltak többen, ennek külön örültem. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett önök közül eh, a tárgyalásokban. Mert szoros, építő jellegű eh, párbeszéd folyt intézményeink között, minden szinten igaz volt ez a hat hónap során. Mindent megtettünk, minden tőlünk tehetőt megtettünk annak érdekében, hogy az Európai Parlament hatáskörét tiszteletben tartsuk. Az első naptól kezdve hangsúlyt fektettünk arra, hogy hangot adjunk az önök véleményének a tanács eh, fórumán is. Azt hiszem, hogy ilyen kiváló együttműködést és haladást még egyetlen soros elnökségnek sem sikerült elérnie. Tudom, hogy nehéz út vár ránk, de bízom benne, hogy az Európai Parlament ugyanilyen um, konstruktív módon áll majd a kérdéshez, mint eddig. Az európai szabadalmi rendelet kérdése is felmerült. Az önök aggodalmait feljegyeztem. Emlékeztetném azonban önöket, hogy Európa több mint három évtizedet várt arra, hogy megoldódjon a szabadalmi rendszer kérdés. És amikor az ember ennyit vár, akkor tudjuk, hogy kompromisszum árán születhet csak döntés. Az Európai Parlament szeptemberben folytatja a vitát a kérdésről. Remélem, hogy az Európai Parlament is felnő majd a feladathoz, és sikerül majd megállapodniuk, hiszen az európai növekedés és munkahelyteremtés célját szolgálja ez. Vannak, akik azt mondják, hogy ez nem elég, mást akarunk, jobbat akarunk. Értem én, hogy ez az mondja sokaknak, ugyanakkor kérem önöket, kerüljük el azt, hogy um, egy jobb megoldás érdekében végül nem születik megoldás. Néha a jobb vagy a legjobb a jó ellensége. A környezetbarát vagy zöld napirend kérdése is felmerült. Tudják önök is, hogy ezt a környezetbarát napirendet válságos időkben nem könnyű a, a tanácssal, tanácson átverni, de főként az energiahatékonyság területén sikerrel jártunk. Ezért külön köszönettel tartozom az Európai Bizottságnak és Bárózó elnök úrnak, mert a környezetbarát gazdaságra való átállás célját a hat hónap során a lehető legnagyobb mértékben beépítette a munkájukba. Barózó úr eh, határozottsága, eltökéltsége nélkül ez nem menne. Hölgyeim és uraim, az Európai Unió a legjobb keret arra, hogy az előttünk álló kihívásokhoz felnőjünk, hogy hol a problémáira megoldással um, megoldást találjunk. Akkor is, amikor nem sikerült meg, megállapodnunk, akkor sem adtuk fel a harcot, nem egettük el egymás kezét, a szolidaritás továbbra is él Európában. Tudjuk, hogy milyen kemény ez a válság, amit Európa most átél. Ugyanakkor együtt, válvetve, karöltve segíthetünk egymásnak, segíthetünk egymáson, hogy fényesebb jövőt építsünk a válságból egyszer kilábalva. Ez azonban kompromisszumokra van szükség. A ma, ma politikai vezetőit az eredmények és nem a célok, célkitűzések alapján, vagy szándékaik alapján ítélik meg. Eredményeket, megoldásokat várnak tőlünk az európaiak, ez a felelősségünk, ez a kötelezettségünk, ehhez a feladathoz kell felnőnünk, a jövőben is ezen munkálkodunk majd annak érdekében, hogy Európa a pessimizmust követően növekedés, fejlődés és optimizmus Európája legyen. Szerintem ez lehetséges, de csak akkor, hogyha mindenki eltökélten dolgozik együtt ezen. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszterelnök asszony. Köszönöm a szavait. Ezzel a Dán Soros elnökség áttekintéséről szóló vitát eh, lezárom. Néhány percre megszaktom az ülést.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 Nikolaj, good to see you. Nikolaj, örülünk, hogy itt vagy. Köszönjük a jelenlétedet. Platz zu nehmen, wir fahren fort in der Kérem, hölgyeim és uraim, hogy foglaljanak helyet, folytatjuk a vitát.